A napi renden a következő téma a közös vita, Fülöp-szigetek. Három jelentésről fogunk beszélni, mind a hármat Brock képviselő készítette. Már is megadom a szót az előadónak. Brock úr, öné a szót, esik. Herr Präsident. Elnök úr. Tisztelt tanácsi elnök úr, kollégák. Most a Fülöp-szigetekkel kötött 2012. júliusi megállapodásunk érvényesüléséről kéne beszélnünk. Számos tagállam ratifikálta már ezt, és várhatóan idén akár már hatályba lép. A Horvátországgal kapcsolatos jegyzőkönyv és hasonló ö, utat járt be, és úgy érzem, hogy érdemes tovább lépni ezen a területen, mert mindkét fél érdekét szolgálná egy szorosabb együttműködés a Fülöp-szigetekkel. És a Fülöp-szigetek demokratizálódása is gyorsulhatna. Ugyanakkor azt is hiszem, hogy a több mint 100 millió lakosú Fülöp-szigetek Kelet-Ázsia közepén eleve önmagáért való módon is jelentős gazdasági tényező, saját hajó társaságokat ö, működtet, a dél kíniai tengeren uralja a légiforgalmat, a Fülöp-szigeti légiközlekedési társaságok köre, úgyhogy a békés helyi megoldások szempontjából is nagyon fontos, hogy a Fülöp-szigetekkel jó kapcsolatokat ápoljunk. A, a Fülöp-szigeteket is érinti a dél-kínai tengerrel kapcsolatos területi vita. Kínának offenzív módszerei elijesztik a nemzetközi szereplőket a térségből, és itt nem is meg szeretném erősíteni, hogy az EU a békés megoldások híve, és minden erővel a nemzetközi jog alapján a békés megoldásokat fogjuk támogatni, a nemzetközi jog megsértését szigorúan ö, úgy gondoljuk, hogy szankcionálni kell. Kell, hogy lehetséges legyen egy békés megoldás az erőforrások használatára vonatkozóan. A Fülöp-szigetek a terrorizmus elleni nemzetközi harcban is fontos szerepet vállalnak. A dél-kelet-ázsiai terrorista ellenes szövetség tagja, amely az Al-Qaida és az ISIS ellen harcol. Ebben is partnerünk. A Mindeneó béke folyamat, amely 2014 eh, márciusában kezdődött, is pozitív kezdeményezés, ezt is eh, támogatnunk érdemes, és úgy néz ki, hogy a Fülöpszigeti parlament is támogatja ezt. Az új Fülöpszigeti elnök 30-án eh, lép hivatalba, sok megjegyzés volt már, amelyel ismertetetté magát, a nulla tolerancia híve, emiatt egyesek félnek is attól, hogy mi lesz, ha hatalomra kerül, de ő a béke folyamat elkötelezett híve, és az erőszakkal szemben mondta azt, hogy nincs tolerancia. A kereskedelmi preferenciák Ázsiaiakat is támogatjuk, ez nem csak a Fülöp-szigeteknek segíthet, hanem más ázsiai országoknak is, hogy jobban bekapcsolódjanak a nemzetközi vérkeringésbe. A Fülöp-szigeteknek az emberi jogok témáját kell a részünkről hangsúlyozni, a környezet védelmének fontosságát, de a GSP plusz státusz megszerzéséhez ezek eleve elengedhetetlen feltételek, és reméljük, hogy az EU-val akár szabadkereskedelmi megalapodás is aláírhatunk hamarosan. Köszönjük, Brock úr! Most Gunders miniszter úrnak fogok szót adni a bizottság nevében. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszöntet mondani Elmar a jelentésért, és hogy ma este bemutatta ezt a jelentést. csatlakozom az ő véleményéhez fontosnak tartja, hogy megerősítsük a kapcsolatokat a Fülöp-szigetekkel. A Fülöp-szigetek véleményem szerint sokszor nem kapnak meg fontosságot, alla értékeljük a Fülöp-szigeteket, pedig fontos, kulcsfontosságú partnerünk, fontos kereskedelmi kapcsolatunk van vele, és ahogy ön is mondta, stratégiai helyzete miatt is fontos dél ázsiában Az ország helyzete komplex, belső helyzete, külső helyzete is, helyesen említette a eljárások kérdését, és hogy a béke megállapodás végrehajtása problémás, és további jogalkotásra van szükség a Fülöp-szigetek részéről is. Az Európai Uniónak és a Fülöp-szigeteknek a kapcsolata történeti múltra terül, tekint vissza, ahogy ezt tudják, kölcsönös az érdek az együttműködés tekintetében. Idén ünnepeltük a 25. évfordulóját a partnerséget. Az elmúlt negyed évszázadban partneri kapcsolatá alakult mindez, kereskedelemfejlesztés területén is, talán ez a legfontosabb, de politikai és biztonsági együttműködésünk is egyre erősebb és egyre erősebbek az emberek közti közvetlen kapcsolatok is. Sokan tudják ezt, hiszen munkaerőt exportálnak a fulap szigetekről és Európában is, tiszteletben tartva az emberi jogokat. Az új megállapodás, amiről beszámolt Brokkor, egy modern, átfogó keretet biztosít, remélem, és ez lehetővé fogja tenni, hogy a következő évtizedekben még tovább fejlődjön ez az együttműködés, főleg, hogyha politikai témákra térünk el. A március 11-i Európai Unió dokumentum, valamint az Európai Unió folyamatos támogatása a béke folyamat tekintetében üdvözlésre talált a Fülöp-szigetek részéről. És úgy gondolom, hogy ha sikeres lesz ez a folyamat, akkor megadja lehetőséget, hogy harcolni lehessen hatékonyan a radikalizáció ellen. Néhány csoport, főleg Abu Zayaf tekintetében mondhatjuk ezt, hogy közel állnak az ISIS-hez, Természetesen mi szorosan együtt akarunk működni a lehető legintelligensebb módon a Fülöp-szigetekkel, hogy nyomon kövessük azt, hogy a kormány hogyan tud hatékonyan fölépni ezzel a belső fenyegetettséggel szemben. Csak hogy egy példát mondjak, hogy milyen politikai témákon dolgozunk együtt. A Fülöp-szigetek elfogadta, hogy a, a ázsiai régiós fórumot közösen elnököljük 2016-17-ben, ahol a szélsőséges cselekményekkel fogunk foglalkozni. Itt a megelőzéssel és a deradikalizációval is fogunk foglalkozni. Szabadkereskedelmi egyezményről tárgyalunk, ez a következő években válhat valósággá. Az első tárgyalási kör az FTA témájában már jó hangulatban megtörtént. A GSP plusz a jobb behatolási lehetőséget biztosít az európai áruk számára a Fülöp-szigeteki piacon, és fontos a nemzetközi jog, az emberi jogok tiszteletben tartása, a humanitárius jogok tiszteletben tartása. A Fülöp-szigeti export Európa felé növekszik. Az első jelentést ezzel kapcsolatban januárban mutattuk be önöknek. Brakkor is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Természetesen még van feladatunk, főleg az ENSZ emberi jogi egyezménye tekintetében. A GSP Plus döntése kapcsolatban, ahogy ön is említette, Brakkor, mi is láttuk ezt a jelentésben, hogy a bírósági reformokra van szükség, valamint az egyéb jogalkotási területeken is reformokra van szükség. A 2012-es Európai Parlamenti jelentés is ezt hangsúlyozta. A légiközlekedés egy fontos szektor, hiszen az embereket és az üzlet feleket kötik össze ezek a légiutak. Horizontális megállapodást fogunk kötni hamarosan a légiszolgáltatások tekintetében a Fülöp-szigetekkel. Úgy gondolom, hogy ez egy bilaterális megállapodás lesz európai tagállamok fognak bilaterálisan megállapodni a Fülöp-szigetekkel, de ez meg kell, hogy feleljen az Európai Uniós jognak. Fejlemények és a fejlődés. Sok egyensúlytalansággal, sok fejlődési kérdés érvényes a fenntartható fejlesztési célok tekintetében például a Fülöp-szigeteki helyzet tekintetében is. 2014-2020-ra több mint 300 millió eurót különítettünk ezekre a célokra két és félszerese ez az összeg a korábbi időszakhoz képest. Fontos, hogy együtt dolgozunk a Fülöp-szigetekkel, a jövő évi elnökségi, osztott elnökségi feladat fontos lesz számunkra, és úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy a kelet-ázsiai csúcson is részt kívánnak venni, és fontos szerepet kívánnak játszani. Brock úr ön is említette a választásokat, Május 9-én került ezekre sor. Először is magas volt a részvétel, nagyon sokan elmentek szavazni. Egyértelmű volt az eredmény, és főleg a Fülöp-szigeteki választási bizottságok munkájának köszönhető mindez, illetve az Akino adminisztráció eredménye. Ön is, én is mindannyian tudjuk, hogy a választások, választási kampány során egy sor kijelentés történt, a győztes jelölt, persze mások is bejelentéseket tettek, például a halálbüntetés újra bevezetésére vonatkozóan. Én biztosítom önöket arról, hogy az Európai Unió határozott a demokratikus elvek, az emberi jogi elvek tiszteletben tartása tekintetében. Konstruktív együttműködést várunk az új adminisztrációval. Én a jövőbeni tervekről minél előbb tájékozódni fogunk. A július 15-én lesz egy következő találkozó, miután beiktatják, két héttel azután, hogy beiktatják az új elnököt. Elnök úr, a platformot fog mindez biztosítani ahhoz, hogy az intézményi kontextusban is erősítsük a kapcsolatokat, beleértve mindezeket az elemeket, fejlesztés, kereskedelem, GSP+, munka, vállalói jogok és a demokratikus értékek. Köszönöm, elnök úr. Thank you much indeed. Köszönöm szépen. Danke well. Most pedig következnek a frakciók felszólalói. A néppárt részéről Werner Langen képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék csatlakozni a két előttem szólóhoz. Brock kollégának köszönetet szeretnék mondani a remek jelentésért, és a miniszternek pedig az elemzésért a még nyitváló problémák tekintetében. Az ezen delegáció elnökeként az Európai Parlamentben kifejezetten támogatom a partnerségi és együttműködési megállapodás megkötését. Látjuk az előrelépéseket, tudjuk, hogy a Fülöp-szigeteken demokratikus hatalomváltás is lehetséges vérontás nélkül, tudjuk, hogy a demo, hogy Fülöp-sziget területeken a kilenc emberi jogi megállapodás közül már nyolcat aláírtak. Tudjuk a hiányosságokat. A kereskedelmi preferenciák ahhoz vezetnek, hogy 65% lesz vámmentes a kereskedelmi áruk közül. Ez egy előrelépés. Elkötelezték, elkötelezték magukat a Mindanao, az MLF-vel való tárgyalásokat, illetően a béke folyamatban, Sajnálatos, hogy nem írtak alá megállapodást, de az a fontos, hogy az új elnök egy fair trade agreementet kössön a most elfogadandó partnerség és együttműködési megállapodás alapján. Köszönöm szépen a támogatást. Thank you. Köszönöm szépen a szocialisták és demokraták részéről. Kofredo Maria Bettinének adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A partnerség és együttműködési keret megállapodás elfogadása az EU és a Fülöp-szigetek között valóban jelentős lépés. Az SZND elnyék jelentéstevőjeként köszönetet mondok valamennyi kollégának, különösen Brock kollégának, aki nagy intelligenciával és egyensúlyérzékkel kezelte a módosítóinkat, és így kompromisszumokat alakított ki, amelyek széles többségre találtak. A megállapodás elfogadása megerősíti azt az impulzust, amit mi szeretnénk kölcsönözni a szabadkereskedelmi kapcsolatoknak, a demokrácia fejlesztésének, az emberi jogi helyzet fejlesztésének ezek alapvető feltételei a megállapodások megkötésének kereskedelmi területen. Nagyon fontos ez a megállapodás, különösen azon tényfény, annak a ténynek a fényében, hogy ez egy jelentősen fejlődő térség, Dél-Kelet-Ázsia, az ottani országok sokkal erőteljesebb gazdasági fejlődést mutatnak fel, mint Európában, és jelentős mennyiségű aktív munkaerő található a térségben. Nagy, fontos térség ez jelentős hagyományokkal, kapcsolatokkal, Nyugat-Európával. Sok súlyos probléma van még, bűnözés, korrupció, hatalmi ágakban visszaélések, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez egy demokrácia, az alapvető szabadságjogokat és a személyiségjogokat védi az ország. Ezért fontos az emberi helyzet javítása, a szegénység leküzdése, az éghajlatváltozással kapcsolatos beavatkozások, számos terület az együttműködésre, a barátságra, a támogatásra a Fülöp-szigetekkel és biztosan nincs mindennek ö, ö, negatív karaktere. Remélhetőleg az együttműködés a Fülöp-szigetekkel a következő hónapokban kulturális politikai szinten is folytatódik, és remélhetőleg a nagy többséggel megválasztott kormány valóban javítani tud az ottani helyzeten. Grazie, onorevole Bettini. On behalf of group, Deputy Bas Belder, one minute, please. Köszönöm szépen és az ECR részéről Bász Beldernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Fülöp-szigetekkel kapcsolatos néppárti állásfoglalás eh, helyesen fogalmaz. Számunkra különösen aggályos a dél-kínai tenger helyzete, mert ez európai, illetve Fülöp-szigeti érdekekkel is kapcsolatban áll. Fontos kereskedelmi útvonalak találhatók ott, és ennek a az útvonalnak a biztonsága kiemelt jelentőséggel bír. A geopolitikai jelentősége nagy ennek a területnek, és fenn kell tartani az ottani erőegyensúlyt. Tehát az Európai Parlament dél-kelet, dél-kínai tengerrel kapcsolatos állásfoglalása ezért fontos. A nemzetközi választott bírósági eljárás kérdése szerepel benne, és ezt Peking tudomására is hoztuk. Fontos lenne, hogy a dél-kínai tengeren követendő magatartási kódexet bevezessük. 2002-ben elakadt ez a folyamat, újra kell indítani, hogy megfelelő európai Fülöp-szigetek együttműködéssel rendelkezünk. Az ALDE részéről Ilham Kiucsuk képviselőnek adom meg a szót két percre. Elnök úr, köszönöm a szót. A struktúra przez minelite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 по отношение на правата на човека Филипините са образец за другите държави. Nos, ami az emberi jogokat illeti, a Fülöp-szigetek modellértékűek, ebből 8 egyezményt ratifikáltak, 9-ből. A Fülöp-szigetek nagyon jó partnerünk, és nagyon örülünk, hogy sikerült ezt a megállapodást megkötni. Továbbra is segítünk a Fülöp-szigeteknek a szegénység csökkentésében, a katasztrófák elleni harcban, a terrorizmus elleni, az illegális emberkereskedelem és az éghajlatváltozás elleni harcban. Nem szabad alábecsélnünk azt, hogy Kínától délre Kína milyen területi törekvésekkel rendelkezik. Ezért felszólítom az érintett feleket, hogy kerüljenek el minden meggondolatlan cselekményt, és vitás kérdéseiket a CNUDM bíróságán keresztül oldják meg. Biztos vagyok benne, hogy a megállapodás új lehetőségeket teremt majd a kereskedelemnek, a beruházásoknak az EU és a Fülöp-szigetek érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen a GUA képviseletében Takis Hagyi Korgyiú képviselő következik, parancsoljon. Nos, az... Köszönöm a szót. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφερόμαστε στις Φιλιππίνες, μια χώρα... Nos, a, szab- a felek szabad akaratára van szükség. A fülöp szügeteknek vannak problémái, főleg az emberi jogok, a jogállamiság területén például, illetve a déli területeken nem akarunk egy oldalú megoldást, amely a béke és a stabilitás gátja lenne. Tehát békés megoldást szeretnénk. Csak a kínai agresszivitás áll ennek akadályába. Az együttműködési megállapodás a szabadkereskedelem érdekében Dél-Kelet-Ázsia minden országá érdekét kell, hogy képviselje. Az uniós megállapodás középpontjában az állampolgárok jogaik érdekét kell középpontba helyezni, a stabilitás és a béke kialakítását. Köszönöm. A zöldek nevében Reinhard Bütikofer képviselő következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, frakciónk támogatja a kooperációs és partnerségi megállapodást a Fülöp-szigetekkel. Az EU azon kapcsolatok keretében Fülöp-szigetek fontos partner az EU-nak, és azt akarjuk, hogy ez a partnerség a hatalomváltással még javuljon, nem csupán gazdasági területen. Azt várjuk, hogy az új elnök gyakorlata felelősség teljesebb lesz, mint amilyenek a beszédei voltak. Megértőek vagyunk a fülöp szigetelyek iránt, mert ami a délkelet kínai tengert illeti, támogatjuk a feszültségek békés megoldását, és ehhez hozzá tart tartozik az UNCLOS bizottság döntése is, amely, amelyet minden részes félnek tiszteletben kell tartania. Sajnáljuk az emberi jogsértést a katonai és paramilitáris erők által, amely továbbra is zajlik a Fülöp-szigeteken, valamint azt a tényt, hogy a béketárgyalások még nem vezettek végleges sikerre Reméljük, hogy az emberi jogi és jogi egyezmény, amelyet a Fülöp-szigetek aláírt, a gyakorlatban is megvalósításra kerül. Köszönöm. Köszönöm. Az FDD részéről Kastádor következik. Köszönöm, kedves elnök úr! Nos, csak üdvözölhetjük azt az elképzelést, hogy partnerségi megállapodás jön létre a Fülöp-szigetekkel, noha vannak kritikus pontok is, amelyeket szintén ki kell emelni. A GSP Plus státusz megadása, hát az emberi jogok, jogi helyzet okán talán egy kicsit elsietett volt, ezt sok jelentés mutatja többek között az Amnesty International is kínzás létezik még, különösen a rendőri erők részéről, büntetlenség és a véleményéventes szabadságának megsértése, valamint visszaélések a haderő körében. Fontos még felhívni a figyelmet például a Kína, illetve az USA közötti összeütközésre, és ezt a TTIP egyezmény is megerősíti majd más kereskedelmi megállapodásokra van szükség a kínai agresszió ellenében, és nem mások geopolitikai prioritását kell előnyben részesítenünk. Inkább azzal legyünk következetesek, amit a választási kampányban megígértünk. Köszönöm, Castaldo úr. Az ENF részéről Mário Borgézió következik. Köszönöm, elnök úr. Nos, ez a megállapodás, ez olyan következményekkel járhat, amelyek esetleg súlyosak és károsak egyes fontos európai gazdasági ágazatokra, például Olaszországban, országomban. Itt van Például az a tény, hogy a megállapodás lehetővé teszi a Fülöp-szigetek számára, hogy vámmentesen importálja például a lábbeliket vagy textiltermékeket 65%-ban, ez nem kívánatos számunkra. A Fülöp-szigetek esetében az EU célja az is, hogy egy szabadkereskedelmi egyezményt alakítson ki, de sem a jelentés, sem a megállapodás nem veszi tekintetbe, hogy már jelenleg is, aki vállalatot akar alapítani a Fülöp-szigeteken, arra kényszerül, akár akar akarja, akár nem, hogy helyi partnereket vonjon be, akik többségi részesedéssel kell, hogy én szerintem ez egy ökölcsapás a szabadkereskedelem arcába. Nagy munkákról esett itt szó, nagy beruházási tervekről, közberuházásokról, de a mi KKV-nk vajon részt vehetnek ezekben? Köszönöm, Borgézio képviselő. Most Francisco José Milán Monnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Fülöp-szigetek az ASEAN fontos tagja, és nagyon közel áll az EU-hoz. Történelmi kapcsolatokat ápolunk a Fülöp-szigetekkel, és gazdasági érdekeink is közösek. Tehát ez egy nagy előrelépés politikai értelemben hogy a megállapodás keretében bővítjük a kétoldalú együttműködést a szegénység, a terrorizmus és a kereskedelem területén. A terrorszervezetek tevékenységes útja a Fülöp-szigeteket, és az a célunk, hogy a szabad kereskedelmi tárgyalások mielőbb lezárulhassanak. Folyamatban vannak ezek a tárgyalások. És szeretnénk egy GPS plusz 2014-es egyezményhez hasonló megállapodásra jutni. Például a szabályellenes és be nem jelentett halászat visszaszorítása egy fontos cél. Szeretnénk erősíteni, szorosabbra fűzni a kapcsolatainkat, mert ez a dél-kelet-ázsiai térség szempontjából is nagyon fontos. Nina Jill képviselőnek adom meg a szót másfél percre. üdvözlendőnek tartom a Fülöp-szigetekkel kötendő együttműködési megállapodást. Egy olyan országról van szó, illetve olyan régióról, amelynek egyre nő a geopolitikai jelentősége, és az EU jelentős partnere a beruházások és a kereskedelem terén. A Fülöp-szigeteknek viszont a, az Amerikával kötendő megállapodás hátterében hogyan értelmezhető mindez, hiszen a Fülöp-szigetek is csatlakozni kíván ehhez, és végre szeretné hajtani a ratifikálást követően. Tehát azt mondhatjuk, hogy a regionális megállapodás felé vezető út egyik lépcsőjéről van szó. A dél-kínai tengert tekintve pedig azt mondhatjuk, hogy a kínai provokációk napi szinten növelik a feszültségeket, és megoldást kell erre találni, nem csak a globális stabilitás, hanem a kereskedelmi útvonalak biztonsága érdekében is sokkal proaktívabb és láthatóbb szereplő kell legyen a régióban az EU, de nem tekinthetünk el eközben az emberi jogok tiszteletben tartásától. Különösen a frissen megválasztott elnök minapokban tett kijelentései aggályosak számunkra. Köszönöm szépen. Adam Scheinfeld képviselőnek adom meg a szót egy percre. Köszönöm, tisztelt elnök úr a szót. Dél-Kelet-Ázsia, főleg a Kína déli területén levő te- tengeri területek nagyon veszélyes területek. Olyan hotspot, amely bármikor robbanhat. Nagyon sok ugyanis ott a konfliktus. Másrészt azonban nagyon sok hadsereg is található azon a területen. Ennyit a negatívumokról. Azonban nagyon gyorsan fejlődő gazdasági tigrisekről is van szó. Ezért rendkívül fontos, hogy az EU erős gazdaság és politikai jelenléttel rendelkezzen ezen a területen. 100 millió katolikus él a Fülöp-szigeteken. Úgyhogy jó kapcsolatokat, szoros ö, kapcsolatot szeretnénk velük ápolni, ezért egyetértek a megállapodással, és nagyon remélem, hogy hamarosan meg is születik. Köszönöm. Most Alessa Maria Moszkászonyi a szó. Köszönöm, tisztelt elnök úr. A Fülöp-szigetek stratégiai partnerünk nagyon fontos területen és jelentős potenciális növekedési lehetőséggel. A megalapodás nagyon jó gazdasági eszköz, hogy megerősítsük az együttműködést az emberi jogok, illetve a stratégiai együttműködés terén is. A partneri kapcsolatnak nagyon sok kérdésre kell válaszolnia, főleg gazdasági, demokratikus kérdések terén, és a jövőbeli megállapodás, amely a szabadkereskedelmet teszi lehetővé, természetes fejlemény az EU és a Fülöp-szigetek között. Tekintettel a dinamizmusára ennek a területnek, illetve annak, hogy a régióban levő országokkal új kapcsolatokat kell kiépítenünk, közös érdekeken kell alapulni ennek a megállapodásnak, és értékeken, amelyek jók lenne, jelennének mindenki számára. Tehát meg kell erősíteni az együttműködést és, az, és a cserét. Köszönöm. Köszönöm. Most a spontán felszállások következnek. Első és utolsó képviselő Marias képviselő úr, parancsoljon. Az új partnerségi egyezmény fontos az európai multik szemére, amelyek megpróbálnak beruházni egy növekvő gazdaságba, még akkor is, hogyha ébérért dolgoznak ott az emberek. A bányászatok nem tartják tiszteletben az alapvető jogokat, és gyakran ö, kiskorúakkal dolgoztatnak, akár két millió gyermek is dolgozik ott. A politikai ellenfelek üldözése, véleményevetel szabadságának korlátozása napirenden van. Az egyenlőtlenségek, a szegénység Fülöp-szigetek helyeken a dzsihadisták számára kínálnak táptalajt, amely, akik egyre veszélyesebbé válnak. A partnerségi megállapodás és a szegény országokkal kötött valamennyi megállapodás a tagállamok a KKV-nak kárára szolgál és növeli a munkanélküliséget az EU-ban. A multik profitjának nevében nem hunyhatunk szemet az emberi jogsértések felett, különösen amikor maga a megállapodás favorizálja a nagy vállalatokat. Köszönöm szépen. Most pedig az alelnök, illetve külés biztonságpolitikai főképviselő úrnak, Kunders úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hasznosnak találom ezt az eszmecserét, és minden képviselőnek köszönöm szépen a világos szavakat. Figyelmesen meghallgattam az elmondottakat, és az aggájaikat figyelembe veszem a partnerség és együttműködési megállapodás kidolgozása tekintetében, illetve hogy általánosságban hogyan látják az EU-Fülöp-szigeti kapcsolatok alakulásának kívánatos irányát. A cél az, hogy fejlesszük és szorosabbra vonjuk a kapcsolatokat a Fülöp-szigetekkel, és ez az elmélyítés a közös érdekenken kell, hogy alapuljon. Ami a további kérdéseket illeti, az emberi jogok kérdésköre például, illetve a szabad és tisztességes kereskedelem, a kínai tengeren a helyzet, illetve a Fülöp-szigetek béke kilátásai. Ezek merültek még fel. Kezdjük az emberi jogok helyzetével. Többféle aggály hangzott el, amelyekre oda kell figyelni, de amelyben még nem történt meg kellő mértékben, és a 2014-es 15-ös időszak preferenciáiról szóló jelentésben megfogalmazottak ezek az aggályok, és önök elé 2016-ban került ez a jelentés. Tehát folyamatosan nyomon követjük az ENSZ emberi jogi egyezményének a végrehajtását, illetve a GSP plusz határozatban is hivatkoztunk erre, valamint az EU-nak a céljai az intézmény fejlesztést is elősegítik, hogy meglegyen a munkának a kerete a Fülöp-szigeteken az emberi jogok területén. 2017-ben pedig felül fogjuk vizsgálni a Fülöp-szigeteki nemzetközi vállalásokat, és ahogyan önök is tudják, emberi jogi párbeszédet fogunk kezdeményezni és lefolytatni. Ami a kereskedelmi megállapodást illeti, ennek a tárgyalásai tavaly évvégén indultak, és 2015 májusában megtartottuk az első fordulót. Számos kérdést érintettünk a megbeszélésekben az ASEAN régióban, ahogy tudják, a Fülöp-szigetek nagyon fontos számunkra, mert most az ötödik, hamarosan a negyedik legnagyobb gazdaság lesz, és több mint 3 milliárdra rúgtak a kereskedelmi forgalmi adatán 2014-ben, és az e, Európai Unió a legnagyobb befektető, illetve beruházó. Sokan az USA-t gondolják ebben a szerepben, de talán meglepő módon éppen az EU az, ami a szabad és tisztességes kereskedelmet illeti, ez is nagyon fontos, és a szabad kereskedelmi ke- megállapodással kapcsolatos tárgyalásainkon ezeket is érinteni kell. A két oldalú együttműködésről szóló hatástanulmány egyrészt a szabadkereskedelemre, illetve az emberi jogok kérdéseire is kitér, valamint a fenntarthatósági kérdésekre. Ezt szerettem volna ebben a témában kiemelni. Aztán sokan beszéltek a külső és belső stratégiai helyzetről a Fülöp-szigeteken és a térségben, ami konkrétan a dél-kínai tengert jelenti, illetve a választott bírósági eljárásnak az állását. Szeretném megfogalmazni az EU-nak az álláspontját. Március 11-én a 28 tagállam közös nyilatkozatot adott ki a dél-kínai tenger fejleményeiről, és leszögeztük, hogy a jogállamisághoz ragaszkodunk, illetve a békés megoldást sürgetjük erő alkalmazása nélkül. És azt kérjük, hogy egyoldalú intézkedések ne növeljék tovább a feszültséget. Ez volt a tanács álláspontja. Ami pedig a szuverenitás, a fennhatóság kérdését illeti, nem foglaltunk állást, nincs álláspontunk hiszen az ENSZ tengeri jogi egyezményét aláíró tagként jegyezzük, tehát a választott bírósági eljárás folyik, és megvárjuk, hogy nyáron megszülessék a határozat. Ami pedig a Kína-ASEAN megállapodást illeti, ez jó ideje folyamatban van, illetve bizalomépítő intézkedések történtek, és ösztönözzük az Ászent és a Fülöp-szigeteket is, hogy haladjon tovább ezen az úton. A belső béke folyamat mm, ügyét is ez segíti elő. Azt gondolom, hogy ez az egyik fontos mérce számunkra, illetve a Fülöp-szigetiek számára is. És a frissen megválasztott eh, kormány is reményeink szerint elősegíti a béke kibontakozását. A megállapodások, illetve egyezmények keretében, amelyeket mi támogatunk. Most nincs idő részletekbe bocsátkozni ezzel a témával kapcsolatban, de látni kell, hogy az Európai Unió támogatása a békefolyamat mögött ott áll, és támogatjuk a Bank Samuro átfogó megállapodás végrehajtását is, ami több mint 5 millió eurós értéket jelent, és 2015. októberében kezdődött ennek a végrehajtása. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen!